következő vita tárgya Eritrea, különösen Abun Antonios és David Iszák ügye. Először a nyitvány szerzői kapnak szót, először Bodil Valero egy percben. Köszönöm szépen. Szeretnék David Iszák svéd állampolgár ügyéről, akit börtönbe vetettek Eritreában bírósági tárgyalás nélkül a 2001-es amerikai terrortámadások után a kormány betiltotta a sajtót, fellépett az ellenzék, ellenpolitikusokat, és legalább 11 újságírót mindenféle indoklás nélkül börtönbe vetettek. a Vitiszák az egyike volt ezeknek. Az emberi jogok megsértése tovább folyik Eritreában, annak ellenére, hogy nemzetközi nyomást gyakorolnak az országra. A Svédországban nagyon erős a követelés az ő szabadon érdekében. 2010-ben egy eh, jelentés született, amely ö, rámutatott, hogy egy, egy föld alatti börtönben leláncolva tartják embertelen körülmények között ö, ö, szörnyű elbánásban, és megbízható források azért legalább azt alátámasztják, hogy legalább életben van. Az eritrei kormány, vagy rezsim képviselői azt mondták, hogy nem is tartanak tárgyalást ügyében, mert Eritrea létét támadja ez, és másokkal együtt továbbra is börtönben tartják majd. Ezért, hogy sürgető és fontos többek között ez az állásfoglalás. Köszönöm szépen, Szaraja Poszt a következő szerző, másfél percben kap szót. Köszönöm, elnök asszony. A szocialista frakció elkötelezett híve annak, hogy minden emberi jogot és alapjogot tiszteletben tartsanak mindenhol. Ez az oka annak, hogy kezdeményeztük ezt az állásfoglalást. Mert látszik, az újságírók és demokrácia mellett fellépők elleni erőszak ide növekszik. 16 év telt el, olyan régóta tartják David Iszakot és más újságírókat és aktivistákat börtönben Eritreában. David szimbóluma vált az emberjogi küzdelemnek és sajtószabadságnak, nem sokak számára többől, mint szimbólum. Otthon Svédországban, ahol a családjai szerettei élnek, ott bizony nagyon hiányzik. Ő is, meg mások családtagok is. 16 év telt el. Az üzenetünk a a kormánynak az, hogy legalább hat halljunk sorsáról. Az Európai Bizottságnak meg azt üzenjük, hogy hallgassanak meg minket. Ez a parlament többször kijelentette, hogy semmiféle fejlesztés együttműködés nem lehet az eritreai kormányjal folytatni addig, amíg nem tartják tiszteletben az emberi jogokat, és nem bocsátják szabadon távi tiszakot és a többi társát. Az EDF ennek ellenére Európai Uniós támogatást nyújtott 200 millió euró értékben Eritreának. Állásfoglalásunk elítéli azt, hogy napi ügymenetben folytatják a támogatást az eritreai kormányt meg kell győznünk arról, hogy az emberi jogot, demokráciát engedjék érvényesülni a civil társadalmat. Nem felejtjük el ugyanakkor Dávid Iszát. Nem hagyjuk őket magukra. Thank you. Köszönöm szépen. A következő szerző Cecilia Wikström, szintén másfél percben. Köszönöm szépen. Egy eritreai és svéd állampolgárról van szó, aki több mint 15 éve ül börtönben, anélkül, hogy biztosították volna számára az eljáráshoz való jogot. Ő az egyetlen lelkismereti fogoly, és óriási bátorságról tett tanúbizonyságot újságíróként, életét kockára tette az emberi jogok védelme érdekében azért, hogy az emberek sorsáról tájékoztasson. A tolla volt a fegyvere, amikor a szólás szabadságért és az emberi jogokért küzdött, most pedig börtönben van az emberiesség ellen elkövetett bűncselekmény, amelyet Eritrea elkövet, nem maradhat büntetlenül, és legfőbb ideje, hogy a svéd kormány és az Európai Bizottság végre felhasználja azt az eszközét, amelyen nyomást gyakorhat Eritreára. Beutazási tilalmat kell kimondanunk a rezsim tagjaira nézve, és az EU állampolgárok, az eritreai származású EU állampolgárok illegális megadóztatásának is véget kell vetnünk, és az emberi jogoknak érvényt kell szereznünk Eritreában. A demokrácia és az emberi jogok védelme a legfontosabb feladatunk az Európai Unióban, otthon és máshol is a világban. Együtt képesek lehetünk arra, hogy a legnagyobb falakat is ledöntsük, a Szakarov díj azt hiszem olyas valami, amit mindenképpen megérdemelne, és meg kell, fel kell használnunk a saját hangunkat ahhoz, hogy ő felszólalhasson azon a hangon. Gomes asszony egy kék kártyás kérdést szeretne feltenni önök, Wikström asszony. Parancsoljon, fél perce van. Tisztelt kolléga, azt említette, hogy David Izák az egyetlen lelkiismereti fogoly, az európai lelkiismereti fogoly. Ugye tudja, hogy ez nem igaz. Ugyanis Etiópiában is él egy brit-etióp állampolgár, Adakacsú Cige, aki szintén, akit szintén elraboltak és börtönben van. Tehát bármennyire is szolidáris vagyok önnel, David Izák sorsa kapcsán helytelen állítás kijelenteni azt, hogy ő az egyetlen lelkiismereti fogoly. Wikström asszony, Tisztelt kolléga, azt hiszem, hogy erről nem kellene vitatkoznunk. David Izák hosszú időn keresztül, 15, lassan 16 éve lelkiismereti fogoly, és ha most van még egy lelkiismereti fogoly, ez csak ront a helyzeten, úgyhogy egységesen kellene küzdenünk értük, és ha még több lelkiismereti fogoly is van, ez csak azt bizonyítja, hogy nem tettünk eddig eleget. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Charles Tenok egy percben. Elnök asszony figyelembe véve az eritriai brutális rezsimet, és az, hogy ez a rezsim 1991 óta meghatározza az ország jövőjét. Úgy gondolom, hogy néznünk kell a a diplomáciai keretet, és Aboné Antonio, Antonia, illetve David Isaac. Antonia az ortodox egyház patriarchája, és ő is be van börtönözve, Iszak svéd állampolgár és újságíró, és 15 éve börtönben van beszámolt a korrupcióról, amit a rezsim elkövetett, és emblematikus a fogadtartása. A rezsim eh, által több ezeren melekülnek a naponta történő brutális tettektől. Eh, több tízezer eritréai menekült van, ők a kilencedikek a menekültek eh, szempontjából, és ha figyelembe veszik, csak 6 millióan érnek ott. Azt kérem az Európai Parlamenttől, a bizottságtól, hogy a 96-os cikk alapján a katonai szerződésből konzultáljanak. Már 18 éve is követeltem ezt, de most ismételten követelem. Köszönöm szépen. A következő hozzászól Verzsia asszony egy percre. Merci, madame la... Köszönöm, elnök asszony. Kivégizá, olyan újságíró, akit 2001. Eh, szeptemberében mint egy másik, egy tucat emberrel együtt tartóztattak le Eritreában. Eh, mindmáig nincsen jogorvoslat. Eh, az, hogy ortodox, az külön szimbolikus. Körülbelül három ezer ember próbálta a rezsim ellen tüntetni, azóta valamelyest javult a helyzet, de ő továbbra is börtönben van. Valami gond van itt a tolmácsolásra? Kérdezi az elnök. Is it now? It's working now. Most már működik? Jó. Verzsi asszony. Még kap 20-30 másodpercet. Még 30 másodpercet. Ö, mindegy, folytassa. Akkor újra kezdem a mondatot. Remélem, hogy mindenki hallja. Az utóbbi hónapokban sokat romlott a helyzet. Az ENSZ ö, különmegbizotja rendszerszerű jogsértésekről beszél, és az Európai Unió Eritrával a jobb kormányzás érdekében egy programot indított, mint egy 46 ezer eurónyi támogatást adunk a rendőrök a virág képzésére. Lehetetlen ebben az országban valójában bármilyen eredményt elérni, amíg a jelenlegi kormányban uralman sokakat ez egy tipikus migráns forrás ország. Tekteszen úrnak adok egy percben szót. Köszönöm szépen. Eritrea az egyik legkegyetlenebb diktátor, diktátor uralm alatt él. A félelem igazgat, és a Forki gonosz tettei az emberiség elleni bűntettekkel érnek föl, tízezeres nagyságrendűre lehet becsülni a politikai fogvatartók számát. Most itt két ártatlan személyről beszélünk, de mindannyiukról beszélünk, nem szabad feladni a harcot, ne felejtsük, hogy milyen bátrak voltak ezek az emberek. Három dologra kell odafigyelni. Szigorúan feltételesen kell Eritreának bármit juttatni valamennyi tagállamban. Ebben meg kell egyezni, és eh, az emberiség ellen elkövetett bűntettek miatt a, a, a miniszterelnököt eh, bíróság elé kell állítani, nekünk pedig továbbra is felelősséget kell vállalnunk az ott fogva tartott civilek életéért. Két frakció felszólaló következik. Zdechovski úr először 30 másodpercben. Köszönöm szépen. Eritrea, Eritreában a helyzet igen súlyos. A politikai atmoszféra olyan, hogy egy nemzetközi szerződést nem tartanak be, nincsen független igazságszolgáltatás, nincsen jogállamiság. Az egyik legszörnyűbb autoritár kormánya a Földnek itt működik, és meggyőződésem, hogy sokkal szigorúbban kéne fellépnünk Eritrával szemben, mint ahogy tesszük. Betartotta a 30 másodpercet, nagyszerű. Következő felszólalunk. Jette Güteland asszony következik az SZSD frakció. Fru talman! Köszönöm szépen. Az óra leállt, David Iszák életében, ő 16 éve van börtönben, távol a családjától és szeretteitől. Az Európai Parlament pedig ma megpróbál nyomást gyakorolni az eritreai kormányra, azért, hogy lépéseket tegyen. Eritreát arra kell felszólítani, hogy azonnali hatállyal helyezze szabadlábra David Iszákot, és gondoskodjon jólétéről, ugyanakkor gondolnunk kell a családjára is nem elég már csak a szavakkal küzdenünk, lépéseket kell tennünk, és meg kell győződnünk arról, hogy jó állapotban van és jó egészségnek örvend. Itt láthatják a tabletemen, hogy több mint 15 ezer napja van őrizetben. Ilyen hosszú ideje van börtönben, ilyen hosszú ideje tart a meghurcoltatása, és ennek épp itt az ideje, hogy véget vessünk. Köszönöm szépen. Most pedig a Catch the Eye következik, nyolcan jelentkeztek, és mindenkinek egy percet tudok adni. Először is Jirzsi Post Pisil egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném támogatni azt a szöveget, amelynek ma elfogadására sor kerül, Antonius úrról és David Iszák ügyéről van szó, ugyanakkor azt kell mondjuk, hogy itt nem csak ezen két szeméről van szó, hanem az egyik legszörnyűbb rezsimről a világon, amely minden lehetséges emberi jogot és alapvető jogot megsért. Állampolgárait gyakorlatilag rabszolgaként kezeli, és korlátlan ideig szolgálnak az emberek a hadseregben, likvidálják a politikai ellenzéket, vallási képviselőket, újságírókat. Úgy gondolom, hogy ez az állásfoglalás, amelyről ma vitázunk, arról is szól, és azt is el kellene, hogy érje, hogy véget vessünk a helyi rezsim támogatásának, hiszen egy helyi korrupt kormányt éltetünk, gyakorlatilag a támogatás nem jut el a helyi lakossághoz. Örülök, hogy erről a két fogolyról és az ország helyzetéről is beszélünk. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Anna Gomes egy percben. David Iszák újságíró azon ezer fogoly közé tartozik, aki börtönben van a pátriárka is felemelte hangját az önkényes fogvatartás ellen, de eltűnt, és ez a rendszer az eritreai népet terrorba és szegénységbe dönti. Mindennaposak az emberek, mindennaposak az eltüntetések, és az emberek útra kelnek, hogy menedéket találjanak más országokban. Véget kell vetni az eritreai nép szenvedésének, és az uniónak be kell fogadnia azokat, akik menekülnek feltételek nélküli támogatásról egyeztetett az Európai Unió, de ez a politika nem közpénzek elherdálása, hanem ráadásul sérti azon alapelveket is, amelyek mentén a külpolitikánkat és a fejlesztési politikánkat folytatjuk, és ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem tudjuk így elősegíteni e Eritrea demokratikus átalakulását. Köszönöm szépen, Notis Maria, a következő hozzászóló egy percben. Köszönöm szépen. Elnök asszony, az eritriai helyzet teljes mértékben ellenőrzés alól kikerült, a rezsim miatt is, de amiatt is, hogy katonailag teljes mértékben terjeszkednek. Egy olyan katonaságról van szó, amely egy kilencrét teszi ki a, a népességnek, az emberek elmenekülnek, és ez is növeli az Európára neve, nehezedő migrációs nyomást. Gyerekeket, nőket is érint mindez, a népességet ellenőrzés alatt tartják, és a rezsim áldozat tai Antonius, ő egy patriárha, az ortodox egyház patriárhája Eritriában, tíz éve tevékenykedett, és nem volt hajlandó kiközösíteni egyházának tagjait, ezért került börtönbe. És a, az újságíró is egyik a sok politikai fogvatartottnak. Most pedig Sean Kelly következik egy percre. Köszönöm szépen. Eritrea az egyik legrosszabb helyzetben lévő ország emberi jogok szempontjából. Mindenfajta visszaélés történik itt, főként gyerekek ellen, és nem csoda az, hogy az emberek menekülnek ott, onnan. 400 ezeren már elhagyták az országot. David Iszákot 2001-ben vitték el. Életben van-e még? Tudjuk-e ezt? A kormány felelőssége az, hogy ezt megmondja a családnak és mindannyiunknak. Antonius 2007 óta van őrizetben, ismeretlen helyen, nem kap orvosi ellátást, nem szabad Eritriának semmilyen fajta pénzt adni. 200 millió eurót adunk Eritriának. Szerintem ezt le kell állítani addig, amíg nem kapunk választ a kérdéseinkre. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen. A következő mm, Funculica úr, egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sajnálatos módon ön is elismeri, biztos úr, hogy Eritrában nincsen emberi jogértelemben előrelépés. Érthetetlen, indokolhatatlan okokért zárnak embereket börtönbe, és akiről most beszélünk, ő már a sajtószabadság nemzetközi szimbólumává vált, és mégsem tudunk semmit sem tenni érte, úgy tűnik. A kormánytól követelni kell, hogy visszatérhessen szülőhazájába, és el kell ítélnünk az ilyenfajta jogtalanságokat. Tudom, hogy én a szakbizottságunk egyik el, elnökeként pontosan tudom az összefüggéseket. Ami ki nem engedik azokat a börtönből, akiket követelünk, addig egy fillért sem szabad nekik folyosítani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Stanislav Polcsak következik, egy percet kap. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetértek minden előttem szólóval. Nem akarom én újra elmondani, hogy milyen a helyzet Eritrában. A világ egyik legfiatalabb államáról van szó, és mégis itt a legsúlyosabb szinte az emberi jogi helyzet globális értelemben. Szerintem fel kell függeszteni Eritreának nyújtott támogatásunkat. Kötele, követelnünk kell, hogy mérhető, látható hatása legyen az eddig nyújtott pénzügyi támogatásnak. Nincs értelme pénzt folyósítani oda, hogyha még a kérdéseinkre sem válaszolnak. Itt most két konkrét emberről beszélünk, de ezrekre tehető azoknak a száma, akik börtönökben senyvednek, és számos be nem börtönzött ember is szenved, nyilván a többség a jelenleg uralkodó helyzettől. Köszönöm szépen, elnök asszony a szót. Az eritrai lakosság nagyon régóta szenved, és amióta az ország függetlenné vált, azóta ez a helyzet. Nagyon sokszor próbáltunk már fellépni, de az emberi alapjogokat lábbal tapasság, erőszak uralkodik, rabszolgasságról tudunk, és legalább 400 ezer ember érintett közvetlenül a kormány lépései miatt, és eljött az ideje, hogy lépjünk. Minimál feltételeket, emberi jogi feltételeket el kell várnunk. Az eritreaiak, akik az Európai Unióban menekült jogot kérnek, azoknak ezt meg kell adni. Pokoli a helyzet, és persze a menekültek helyzete is. Brian Hayes-nek adok szót most egy percben. Köszönöm szépen, alelnök asszony. Mondanék néhány szót a szövegről. Az eritrei emberi jogsértések kérdése nagyon komoly baj. De nem súlyosabb a helyzet, mint számos más afrikai országban. Amikor ezt a szöveget megfogalmazzuk, akkor valamennyi ilyen afrikai országra utalni kell. Fontosnak tartom tehát a felépést Eritreával szemben, de Eritrea ö, még nem tartott, hogy felfogná, hogy milyen nemzetközi kötelezettségei vannak. Azt hiszem én vagyok itt az egyetlen, aki jártam is ott az utóbbi 12 hónap során, és kérem a kollégákat, hogy ők is menjenek el, mert csak ha saját szemünkkel látjuk a problémákat, akkor értjük meg, hogy hogyan lehet ezt megközelíteni, ezt a kérdést. Azok az EU pénzek, amelyek a fejlesztési alapból oda jutottak, igenis tudnak hatást elérni. A konnektivitás, a napelem építés, az igazságügy javítása érdekében fontos, hogy tovább finanszírozzuk az országot, és egy kicsit kiegyensúlyozottabb képet alakítsunk ki magunkban a helyzetről. Köszönöm szépen. Végül Stylianides biztos úrnak adom meg a szót, hogy válaszoljon a felvetésekre. Madam Chair. Elnök asszony, tisztelt kollégák! Kétségtelen, hogy a frusztrációjukat az eritreai helyzete kapcsolatban én is osztom. Korábbi pozíciómra visszagondolva, ha most még képviselő lennék, én is azt mondanám, hogy ebből elég. Másfelől azonban a plenáris ülésterem másik oldalán állva azt gondolom, hogy az Európai Unió természetesen eh, érintett és eh, aggasztja az emberi jogok folyamatos megsértése Eritreában, főleg eh, ami Antonios Pátriárka és David Iszák újságíró ügyét illeti. Az alapvető jogok tiszteletben tartása alapelve az Európai Uniónak, és egy kulcsfontosságú prioritás a kül- és a belpolitika terén is. Éppen ezért ez állandó része az eritreai hatóságokkal folytatott politikai párbeszédünknek. David Iszak ügye az önkényes letartóztatása óta fennáll. 2001. szeptemberében tartóztatták le, és őrizetbevétele azóta is tart, nem volt, nem részesült sem jogi tanácsadásban, sem pedig bírósági eljárásban, ami súlyos megsértését jelenti az Eritrea által is felvállalt nemzetközi kötelezettségeknek. És ugyanez a helyzet tíz más újságíróval kapcsolatban is, ahogyan ezt említették, aggaszt a Abul, Antoni, Abul Antonios pátriárka, az Eritreai Ortodox Egyház pátriárkájának helyzete is, aki tíz éve van házi őrizetben, egy ismeretlen helyen. Noha soha semmilyen bűncselekmények vetésével nem vádolták. Nem vádolták. Ezt a kérdést a lehető legmagasabb szinten az eritreai kormányzattal együtt, az eritreai kormányzattal vitattuk meg, és az Emberi Jogi Tanács elé is került 2001 óta. Az Európai Unió rendszeresen ad ki állásfoglalásokat, és követeli a politikai foglyok feltétel nélküli szabadon bocsátását. Az Európai Unió rendszeresen kéri az eritreai hatóságokat, hogy tegyék meg az összes szükséges lépést annak érdekében, hogy eleget tegyenek nemzetközi kötelezettségeiknek, beleértve a vallásszabadságot, illetve a szólás szabadságot, a gyülekezés szabadságát is. Az ENSZ emberi jogi tanácsának határozatával kapcsolatban, ami az eritreai emberi jogi helyzetet vitatta, és júniusban került elfogadásra, az Európai Unió továbbra is egyeztet Eritreával, hogy javítson az emberi jogok helyzetén. Az Európai Unió támogatni fogja az ajánlás teljes körű elfogadását az ENSZ rendszeres felülvizsgálatának keretében, és az Európai Unió továbbra is nyomást fog gyakorolni annak érdekében, hogy javuljon az eritreai emberi jogok helyzete, és arra azt követeljük a hatóságoktól, hogy bocsássák szabadon a politikai foglyokat, beleértve David Izákot is és ezen túlmenőleg az Európai Unió azt is kéri, hogy ezen politikai foglyok tartózkodására vonatkozó információt hozzák nyilvánosságra, biztosítsák számukra a szeretteikkel és az ügyvédeikkel való kapcsolattartás lehetőségét, már csak humanitárius okokból is. Ezzel egyidejűleg az Európai Unió a vallás szabadság jogának érvényesülés érdekében is nyomást gyakorol, ezt mindenki számára biztosítani kell. Az egyetemes egyenlőség és a diszkrimináció mentesség elvei alapján. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr. A vita lezárása képpen hat állásfoglalást nyújtottak be, és ma eh, délben kerül sor a szavazásra. Most pedig eh, áttérünk az utolsó napirendi pontunkra. Ügyrendi kérdése van? Nem, Berzsia. Berzsia asszony. Oui, Madame la Présidente. Igen, elnök asszony. Biztos úrnak szerettem volna mondani, hogy sokan foglalkoztunk az európai alappal, rá is kérdeztünk, és nem kaptunk semmilyen választ, ezt nagyon sajnálatosnak tartom. Biztos úr esetleg tud egy mondat erejéig még válaszolni a finanszírozási aspektusra, amelyet Verzsia asszony firtat. Sajnos nem tudom ezt a kérdést ma megválaszolni. Nyilván jogosnak tartom a kérdést, de erre nem tudok kapásból választ adni. De ha megengedi, akkor írásban fogok válaszolni. Akkor várjuk a választ. Burundiról szól a következő.